nemzeti szint alatt találhatóak. A vélemény kihangsúlyozza azt, hogy az előcsatlakozási támogatást úgy kell előtte betervezni a bizottságnak, hogy a jövőbeli EU tagállamokat felkészítse, felkészítse az alapok kezelésére. A lehető legközelebb kell maradni az előcsatlakozási támogatási eljárásoknak a struktúrás alapok, az Európai Szociális Alap és az Európai Mezőgazdasági Védekfejlesztési Alap által nyújtott támogatásokhoz. Nagyon fontos az IPA 2-es kerete is. Holnap lesz a szavazás, kedves kollégák, és csak egyetlen egy módosítás van amit Libor uh, Rucsek kollégánk hajlandó elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Poszelt kolléga következik, ki védelmi beszédét szeretné elmondani nekünk. Köszönöm szépen, ennyi jelentéstevőként támogatom Rucsek eh, kollégánk jelentését, illetve azt a módosítót is, amit Nyinszki kollega nyújtott be, amely a jelentés kicsit pontosítja, de ugyanabban az irányba halad, mint a jelentés. Arról van szó igazából, hogy eh, ez az előcsatlakozási támogatással kapcsolatos eh, késlekedést a kapacitás képítésével kívánjuk javítani, de meg kell állapítanunk azt, hogy Horvátországban az elmúlt években sok minden történt, és eh, egy olyan országról beszélünk, amely jövőre csatlakozik az EU-hoz. Tehát teljes mértékben támogatjuk a rucsek jelentést, és támogatjuk azt a megjegyzést is, azt a módosító nyitványt, amit Minszki kollega terjesztett elő. De szeretnék azért egy megjegyzést tenni, amely túlmutat a jelentésen politikai szempontból, és szeretném azt felvetni, ami engem aggaszt, illetve amit szeretnék tudomására hozni az AFET-nek is. Az elmúlt héten a cseh köztársaság a, a, a parlamentinek alsó háza ratifikálta a horvát csatlakozást, tehát már nyolc állam ratifikálta a csatlakozást, ami egyrésztről szép is, másrésztről viszont ez még nem jelenti a tagállamok egyharmadát sem. Azt kell mondjuk, hogy sajnálatos módon Olaszországon kívül egyetlen egy nagy tagállam sem ratifikálta ezt, pedig korábban az volt a cél, hogy december 31-ig le kell zárni a ratifikációt, a brit alsóházban kimondták azt, hogy megvárják azt, hogy mi történik az év végéig, és majd csak a következő év első felében kívánják ezt ratifikálni, és hogyha arra gondolunk, hogy július 1-én fog életbe lépni Horvátország csatlakozása, akkor ez nem igazán elfogadható véleményem szerint. Azt kérném, hogy az AFET legyen azon, hogy a, hasson azokra a tagállamokra, amelyek és itt főként a nagy tagállamokra gondolok, tehát hogy ezek az államok is ratifikálják a csatlakozási szerződést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy ismételten szót kértem ma, de hát eh, ez az ország, ez, ez, a, ez a téma az országomról szól, ezért szeretnék néhány szót szólni. Az a jelentés, amit Rucsak úr készített, nagyon hasznos számunkra, hiszen a legfontosabb kérdésekre koncentrál a kohézió és alapok kezelése a csatlakozás előtti periódusban. E, erősíteni kell az intézményi, illetve adminisztratív kapacitásokat, és meg kell erősíteni az előcsatlakozási eszközök támogatások kezelését is. Ezt mind elismerjük. reméljük, hogy ez szélvemszik akkor is, amikor az elkövetkező több éves pénzügyi keretben döntenek a Horvátországnak adott összegekről, és remélhetőleg elegendő figyelmet fognak szánni arra a Horvátországban, és hogy megerősítsék a kapacitásokat helyi és regionális szinten is. Üdvözöljük azt, amit, amit befektettek ebbe a jelentésbe, az az erőfeszítést. Én ezt úgy látom, hogy ez egy közös kívánság Horvátország irányába, hogy Horvátország tagja lehessen az Európai Uniónak. Köszönöm szépen a támogatást, és nincsen további megjegyzésem. Köszönöm szépen. Aber wir sollten, was der Kollege Voss amit Poszelt úr mondott, azt valóban figyelembe kell venni a ratifikációs folyamattal kapcsolatos is meg kell vizsgálnunk. Rendben. Meg kell vizsgálni azt, hogy miért késlekednek bizonyos országban ezzel. Most egy kis szünet következik. mert Vigal és Koszteléva asszonyra kell még várnunk. A férfiak már megint késnek. A német férfiak.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 the lady who made the report. Meine Damen und Herren, das ist zum Tagesordnungspunkt. Hölgyeim és Uraim, ötös napi rendi ponthoz elkezdtünk. Itt van Kacsmarek, illetve nincs itt Kacsmarek úr, aki a delegáció vezető, Rucsek kollega sem sincs itt, mert ő pedig egy gyászszertartáson vesz részt. Itt van velünk Júlia Koroszteleva, aki egy tanulmányt írt arról, hogy milyen befolyása van a célirányos szankcióknak. Ez nem csak Fehér Oroszország esetében érdekes, hanem összességében egy érdekes kérdésfelvetés, és mindenek előtt itt van velünk Vigand úr is, aki az Európai Külügyi Szolgálat Európáját és Közép-Ázsiáját felelős megbízott ügyvezető igazgatója. Azt szeretném kérni, hogy Korosztaleva röviden beszéljen, utána pedig Vigand úr fog állást foglalni. Korosztaleve asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Today in my brief presentation I'm going to present a rövid bemutatóban egy áttekintést kívánok adni a tanulmányom eredményeiről, a Fehérországgal kapcsolatos célrányos szankciókat illetőleg. Szeretnék egy rövid bevezetést tartani, utána pedig szeretnék rátérni arra, hogy hogy hogyan hatnak a szankciók az üzleti élet képviselőire, és hogy ezek a célirányos ö, szankciók hogyan hatnak Fehér Oroszországra. A politikai elnyomás 95-ben kezdődött, amikor Lukasenko megpróbálták kiterjeszteni elnöki ö, hatáskörét. 96-ban megváltoztatták az alkotmányt a novemberi referendummal, és ö, helyettesítették a a parlamentet egy nemzetgyűléssel Fehér azóta. Fehér a Fehér hatóságok egy olyan politikát folytattak, amely elnyomta az emberi jogokat és szabadságjogokat, tehát ez volt a helyzet amelynek során elnyomták az ellenzéket, a tüntetőket, elnyomták a tüntetéseket Törőországban, elbocsátották azokat, akik ellenezték a rezsimet. Sorry, um, uh, expansion actually of some students from the higher illetve kizártak uh, egyetemi hallgatókat uh, a felsőoktatásból. Az Európai Unió szankciókkal reagált erre a helyzetre 2011. január 31-én. Ez a utazási korlátozással kezdődött, illetve a vagyonok befagyasztásával specifikus személyeket céloztak meg Ferroszországban, későbbiekben ezek az utazási korlátozások, illetve a vagyonbefagyasztás kiterjedt azokra is, azokra az üzletemberekre, amelyek támogatták a rezsimet. Tehát a tanulmányom két kérdést vetett fel. Az első az az, hogy mi az EU jelenlegi szankciós politikája a Féloroszországgal szemben, és ez hasznos-e, hatékony-e. A másik kérdés pedig az, hogy hogyan lehetne kiszélesíteni a szankciókat Ferroszországgal szemben annak érdekében, hogy a kívánt eredmény létrejöjjön. A jelenlegi Európai Uniós szankciós politika Ferroszországgal szemben a következő módon jellemezhető, ez egy intelligens szankciós politika, amely specifikus egyéneket céloz meg, amely minimalizálja a negatív hatást a népességgel szemben. A fő céljai ezeknek a szankcióknak az az, hogy azonosítani lehessen azt, hogy kik felelnek az elnyomásért, az elnyomó politikáért, illetve azonosítani lehessen azokat a fő üzletembereket, akik támogatják mindezt. Megpróbáljuk, megpróbálja befagyasztani a vagyont az ilyenfajta személyek esetében. a kormányzó elit tagjait azonosították annak során, amikor az EU szankciókat, illetve utazási tilalmat vezetett be. A fő tagjaira koncentráltam a fehér orosz üzlet embereknek, akik támogatják a rezsimet. 2007 óta megszülentett egy tanulmány a fehér orosz üzleti emberek rétegével kapcsolatban. Több mint ezer emberről szól ez a tanulmány, de specifikusan 200 vezető üzletembert emelnek ki, tehát ez jól mutatja az üzleti elitet, és főként kritériumot alkalmaztam a tanulmányom során, ez az egyik az üzleti siker, amit a piaci tőkésítés jelent a tevékenységnek, illetve a másik pedig az, hogy milyen mértékben tudtak lobbizni ezek az üzletemberek a legmagasabb szinten. A tanulmány alapján sikerült hét szemét azonosítanom, akik eh, egyértelműen közel állnak Lukasenko a családjához. Nem szeretnék most eh, mindegyik személy esetében egy részletes leírást alkalmazni, csak szeretném hangsúlyozni azt, hogy először is az Európai Unió már szankciókat vezetett be hármójuk ellen, Vladimir Pietjev, Juri Csis, illetve Anatoly Ternavsky. De a cégek, illetve volt egy olyan lista is, amely a célzott szankciókat is tartalmazna. Hogyha szeretnék a válaszok, a kérdések során visszatérhetek még a hét személy jellemzőire, de ahogy mondtam, a fő pont az az, hogy az ő üzleteik sikeresek, a legnagyobb hozzájárulást teszik a fehér orosz gazdasághoz, és nagyon közel állnak a kormányzó elithez. A fő cégek között, amelyek a legfontosabbak a fehér orosz gazdaság szempontjából, a GDP szempontjából, például az átlagos foglalkoztatás szempontjába a következő cégeket lehet látni, következő szektorokat, gépépítő cégek, ez az orosz piacot célozzák meg, ez nem annyira fontos a tanulmányom szempontjából. De nagyon fontos számunkra azonban a vegy, illetve a benzinipar. E, a Berniti Fin koncern e, megelmítendő itt, amely pontosan az Európai Unió piacai célozza meg export szempontjából, ásványanyagok és vegyanyagok szempontjából. Tehát ez a diagram azt mutatja, hogy milyen export jellemző Ferroszországra az euró vonatkozólag. 2011-es adatokat is láthatjuk. 39 százalékban exportálnak Európába. Azt láthatjuk, hogy milyen árucikeket exportálnak, ásványi cikkeket, olaj vagy finomított olajtermékeket. Ez 36%-ra rúgott 2011-ben. Vannak elsődleges vegyi anyagok és Eh, amik 16,1%-ban. Tehát ezek eh, azok az árucikkek, amelyekkel az európai piacot, az Európai Unió piacát célozzák meg. Összességében a vita, amely a szankciókhoz eh, kötődik, az arról szól, hogy, ha, hogy hatásosak-e ezek a szankciók vagy sem. eddig csak arról beszéltek, hogy az átfogó korlátozások hatékonyak-e, és az a, érv, hogy az átfogó szankciók kevésbé hatékonyak az autoritár államokban, mivel ezek olyan fajta kamatokat teremtenek, amelyeket főként a elnyomók számára hasznosak, és ezen kívül ez nagy terhet ró az általános népességre és Fejroszország esetében. A széleskörű szankciók alkalmazása azt jelenteni, hogy kereskedelmi embargót kellene kivetni a különböző kőolajszármazékokra, illetve a tőke áramlásra. A Fehér Oroszország számára azt jelenteni, hogy új kereskedelmi megakadásra lenne, lenne szükség, ezáltal Európa elvesztené a vonzó erejét befektetés szempontjából, és sokkal inkább Oroszország felé fordulnának, és Oroszország mindenképpen részt venne a privatizációban. Ahogy mondtam, a szankcióknak sokkal inkább az irányító elitre kell koncentrálnia. És ezáltal lehet ne hatást elérni. Tehát a tehetős üzletembereket kell megcélozni. Fehér Oroszország esetében ez lenne megfelelő megoldás. Ez kihatna a tevékenységükre, lefele a, az ellátóláncon is. Viszont ez előnyt jelentetne az ellenfelei számára is, tehát azt jelenti, az ilyenfajta célzott szankciók a üzletemberekkel szemben kihatna az érdekeikre a lobbizás területén is. File of some of these business, businessmen, actually some of the members of uh, Lukashenko. Lukashenko családja szorosan kötődik ezekhez az üzletemberekhez és aktív szerepet játszanak számos üzletember üzleteiben is. Mivel kevés az időm, a következeteseket átugrom, és inkább az ajánlásokra ugrok át. Először is szombolikus szempontból az a utazási korlátozások, amik az EU bevezetett, és amik mindig érvényben vannak, ezeket folytatni kell, és szükség van egy listára az elnyomó személyekkel szemben, ezt kell teljesíteni azokra is, akikkel szemben új bizonyíték merül fel. A fegyverembargó is szimbolikus hatású lehet, hiszen Feroroszország nem már háborúban senkivel sem, és nem igazán akarja képíteni katonai potenciáját. Az olyan szankciók, amelyek a főüzleti képviselőket támadják, ezeket kell erősíteni az EU részéről. Van egyfajta előremozdulás, hiszen az Európai Unió így részben már megfelel az EU előírásainak, követelményének, és emiatt szabadon bicsátottak két eh, korábbi fogvatartottat, akik korábban 2010-ben elnökjelöltek voltak. Ez egy részleges siker volt, de ez nem azt jelenti, hogy a fő üzletemberekkel szemben lehetne csökkenteni a szankciót. Ez a három személy, a Vladimir Peftyev, Yuri Csik és Anatoly Ternapszki. Vannak még mindig eh, politikai fogvatartottak, és eh, még mindig eh, aktuális a rezsimváltás, Tehát a politikai helyzet romlása esetén egy fekete listát lehet összeállítani azokról, akik fő üzletemberek. Ezen kívül szükség van arra, hogy erősíteni lehessen az EU kötelezettségvállalását a felelős emberekkel szemben, támogatni kell a civil szervezeteket, és több több, többet kell foglalkozni azzal, hogy az e, európai Unió miért is alkalmaz ezeket a szankciókat. A célzott szankciók fő sikere, a fő kulcsa a siker az az lehet, hogyha ha célzottan alkalmazzák az üzleti elittel szemben ezeket a szankciókat. Szlovéniának is volt bizonyos stratégiai érdeke Fehéroroszországgal kapcsolatban, és itt Juri Csichnek is voltak üzletei, és ebben esetben lehetett ezt alkalmazni. Köszönöm szépen! Szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Köszönjük szépen. Vigand professzor kap Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azt is, hogy a szankciókról Belarus vonatkozásában most itt esmét cserélhetünk. Nagyon fontos időpontban kerül sor erre a vitára, nagyon intenzív volt az EU fehér oroszországi kapcsolatokat tekintve ez a tavasz. Nagyon fontos mértföld, kövek vannak még előttünk. Gondolok itt a parlamenti választásokra szeptemberben Belarusban. És egy korai áttekintése a szankcióknak is ide sorolható, ami októberre várható. Sajnálatos módon az a megállapításunk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság és a demokratikus elvek tiszteletben tartása nem javult, és a politikai fogvatartottak helyzete sem rózsás. Az első három hónap ebben az évben az jellemezte, hogy a restriktív intézkedéseket erősíteni kellett. Januárban a tanács nagyon fontos döntést hozott, és a restriktív intézkedéseknek a kritériumait szigorúbbra vette. Ezek alapján hatékonyabban lehet azokat az üzleti köröket érinteni, akik kapcsolatban állnak az uralkodó rezsimmel. Tehát nem csak a decemberi 2010-es események elnyomóit, hanem azokat is célozzuk, akik a rezsimet pénzzel támogatják. De ugyanígy a politikai ellenzéket elnyomók, illetve a civil társadalmat elnyomókra is vonatkozna ez a szankciórendszer. Fegyverembargó, utazási korlátozások sorolhatók ide, sokkal nagyobb körben érinteni a személyeket, mint eddig és az üzleti elitet célzó szankciók, ahogyan éppen hallottuk, ez a legfontosabb ajánlás Korosztyeva asszony tanulmányából. Márciusban a tanács úgy döntött, hogy konkrétizálja az intézkedéseket, a szankciókat Belorusszal szemben, 12 emberre terjeszti ki, többek között ugye az üzleti elit személyeire és gazdasági entitásokra is sor kerül most, tehát a lista azok vonatkozásában, akikre vonatkozik a szankció, az bővült. Nem olyan egyszerű azért ezeknek a szankcióknak a megítélése, hiszen ezeknek gazdasági hatásai is vannak, amelyek visszahatnak a, a tagállamokra. Irán és Szíria vonatkozásában is vannak szankciók, de ezek nem összehasonlíthatók ezzel. Pevtyev úr már szerepelt a listán korábban, és azok, akik támogatják a rezsimet, most személyes ösztönzőket is kapnak az elmozdulás érdekében. Tehát a célzott intézkedések tulajdonképpen azt célozzák, hogy minimalizáljuk a fehér orosz társadalomra gyakorolt negatív hatásokat. Ez is egy nagyon fontos megállapítás ennek a jelentésnek. Talán paradox, amit mondok, de szeretném elmagyarázni, hogy miért is alkalmazzuk ezeket a szankciókat Ugye nagyon fontos az export, 69% volt a Belarusból jövő export az EU-ba, tehát kereskedelmi embargó nincs, hanem célzott szankciókat alkalmazunk. Másfél évvel azt követően, hogy 2011. januárjában a külügyminiszter tanácsa eldöntötte, hogy életbe léptetjük ezeket a lépéseket, száznál több személy és 30-nál több gazdasági entitás ellen léptek ezek életbe. Ezek a korlátozó intézkedések nem mondhatóak nem hatékonynak, hiszen ezek politikai szempontból nagyon fontosak a hozatal szempontjából Minskben, és ezzel nyomást lehet gyakorolni a kormányra, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a 23 politikai fogoly szabadon bocsátásához is hozzájárult. 21-et augusztus és október között hagytak, engedtek szabadon tavaly, áprilisban pedig továbbiakat. A márciusi tanács megfogalmazta azt, hogy állandóan figyelemmel kell kísérni ezeket a szankciókat, és azok, akik a rezsimmel támogatják, vagy abból támogatást kapnak, rajta maradjanak ezen a, a listán. Amennyiben az elnök úr jóvá hagyja, akkor beszélik még az EU-Ukrajna viszonyról. Fontos politikai foglyokat engedtek szabadon, kettőt januárban, ez jó hír volt számunkra, és ezt követően a nagyköveteinket is visszaengedtük Minskbe. Ez természetesen a politikai foglyok szabadon engedésétől függött. És koordinált módon zajlottak az események. A bilaterális kapcsolatainkban a kapcsolatoknak a megítélése javult. Ennek ellenére nagyon sok olyan terület van, ami még aggályal tölt el bennünket, hiszen az elmúlt hetekben nagyon sok esetben azt halljuk, hogy a civil társadalmat és az ellenzéket támadások érik. Parfiankov úr szabadlábra került, de hat hónapig tartották fogva azzal, hogy sértelgette a kormányzatot. A második olvasatban az állambiztonsági bizottság most olyan kompetenciákat kapott, hogy előzetes bejelentés nélkül átvizsgálhatja személyeknek a lakását. Ezeket a múlt évben fogadták el, és korlátozzák a, az NGO-k és a civil társadalomnak a tevékenykedését. Olyan jelzéseket kapunk, amelyek sajnos abban az irányba mutatnak, hogy a politikai foglyokat nem engedik még szabadon. Az a nemzetközi sztenderdeknek az elfogadása nagyon lényeges elvárás lenne, a fair és szabad választások megtartása, úgyhogy összességében azt kell mondanom, hogy még nem meggyőzőek a szabadon engedések dacára sem a a mindennapokuk Belarusban. Minden politikai foglyot szabadon kell engedni, a polgári jogokat tiszteletben kell tartani, mielőtt az Európai Unió a restriktív intézkedéseket, a szankciókat átgondolja. Erőfeszítéseinket tehát mindenképpen meg kell erősítenünk, hogy együtt tudjunk működni a társadalommal és a belarusz civil társadalommal is, az NGO-kkal, és e tekintetben két fontos dolgot szeretnék kielni a vízum kérdést. A múlt évben, júniusban e, egy vízumokkal kapcsolatokkal és visszafogadással kapcsolatos megállapodást helyezett ki az EU, ami a harmadik országok számára azt gondolom, hogy e, nagy hozadikkal bírna, de nem kaptunk megerősítést még a Belarus oldalról. Minsk úgy tűnik, hogy a saját emberei számára, a saját polgárai számára sem akar szabad mozgást biztosítani vízumok nélkül. Tehát a vízumok eltörlése egyelőre nem mondható ki perspektívaként. A második nagyon fontos dolog, márciusban dialógus indult a civil társadalom helyzetének modernizációjával kapcsolatban Fehér Oroszországban. Annak érdekében, hogy az EU-val való kapcsolatuk javuljon. Ez egy nagyon innovatív megközelítés, a tagállamokkal közösen karoltuk fel. Négy munkacsoportunk van, amelyik dolgozik az akciókon, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött bennünket, hogy mekkora tudást halmoztak fel Fehér Oroszországban, mekkora know-how, mekkora a tapasztalat, és voltak már workshopok is a témában. Biztosítjuk a támogatásunkat a civil társadalom felé, annak érdekében, hogy ezt a sok helyzetet ezt le tudjuk küzdeni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Nem halljuk sajnos az elnök urat mikrofon nélkül. Köszönöm szépen ezt az igazán érdekes és nagyon fontos jelentést. Nem a szlovén kormányt képviselem, de miután Szlovéniáról szó esett, érdekelne, hogy hogyan is folytatódott ez a történet. Ön azt mondta, Korostelova asszony, hogy Szlovénia stratégiai érdeket követett. Amennyiben én tudom, a nemzetközi tender során az történt, hogy több ország vett részt, Szlovénia volt a nyertes, és információim szerint Szlovénia nem ellenezte a szankciókat. Azt ellenezte, hogy egy szemét érintene ez. Az érdekelne tehát, hogy hogyan is folytatódott ez a történet. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Hát a sajtóban követve az eseményeket, amikor a szankciók bevezetése Jurisics ellen terítékre került, akkor Szlovénia ellenezte ezt a döntést. Egy beruházási projektről volt egészen pontosan szó, és a következő években a Kempinski Hotel ellene lépett fel, úgyhogy Sics a projekt egyik felelőse, és ő közvetítette a szlovén projekt felé. Kicsit eh, meglepett bennünket az, hogy itt ellenzik ezt a projektet, hiszen a szankciók bevezetése és üzleti személyeknek a ö, támogatása az tulajdonképpen már ö, zajlott. Juris így és egy másik fontos üzletember listára került, mint célzott személy, akik ellen a szankciók foganatosítva lennének. Természetesen fontos pontosan átvizsgálni a specifikus és célzott szankciókat szolgáló intézkedéseket. A vízumrezsimet ugye említettük, és azt hallottuk, hogy a nagyon alapos kivizsgálás után a célzott szankciók bevezetése Jurisics ellen ö, megtörtént. Mondtam már, hogy Jurisics ellen ezek a szankciók fogalatosításra kerültek, valamint más gazdasági, elittett képviselő személyek ellen is. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam-e. Belder kollega. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy egy kicsit elkéstem, de a Fehér Oroszország kérdése mindenképpen fontos számomra. Viktor Matrovics Fehér Oroszország szerző is kiadott egy tanulmányt, és elég nyomasztóképet fest arról, hogy milyen nagy a biztonsági szervek nyomása az állampolgárokra Fehéroroszországban, akik esetleg politikai megnyilvánulásokat tesznek. Ez annyira nyomasztó, hogy azt lehet kérdezni, hogy milyen fajta befolyása van a szankcióknak arra, hogy egyáltalán visszatartsuk a fejrorosz hatóságot attól, így bánjanak az emberekkel az a módszer, amit alkalmaznak például az interneten, az interneten már évek óta állampolgárokat, szerzőket, másként gondolkodókat, hitelesőket tönkre teszik azáltal, hogy hamis, hamis nyilatkozatokat publikálnak a nevükben. Vannak olyanok, akik akiket prominensnek tekintenek az ellenzék szempontjából, elfogják és mesztelenül filmezik le eh, megalázó módon. Matilovics tehát egy eh, nagyon nyomasztó képet eh, fest, egy szöveget írt erről, és kíváncsi vagyok, hogy mi fog vele történni, és a kérdésem az az, hogy milyen fajta ha hatása lehet ezeknek a szankcióknak, akkor, hogyha látjuk, hogy milyen súlyos elnyomást alkalmaznak a fehér ö, orosz biztonsági ö, szervek, tehát egy KGB-hez hasonló biztonsági szervről van szó. Nem jelentkezett szó már a Palecki képviselőtársunk a repülőtérről érkezett volna egyenesen, de nem ért ide, Belder úr nagyon bátor volt, ugye sajnos a hollandok már kiestek az ebéről, nincs mit félniük. Vigándor. úr, önnek lenne akkor még hozzáfűzni valója. Igen, természetesen az a az üzenet, amit Belder úr is megfogalmazott, egy nagyon fontos kérdés, ami nagy aggályokat jelent számunkra. A Minszki kollégák is beszámoltak arról, hogy ez az elnyomó rendszer hogyan működik napi szinten. A diplomatákat is nagyon sokszor sarokba szorítják, ami persze nem összehasonlítható mindazzal, amit a társadalmi társadalmak elszenvednek, a polgárok elszenvednek. Nyilván politikai és gazdasági területen is nagyon nagy reformokra van szükség, ez, ehhez nem fér kétség. És hogyha azt látjuk, hogy ez a civil társadalom és az ellenzék képviselői is szeretnének Európával együtt tovább lépni, és ebből a padhelyzetből kilépni, hogy valóban megtörténjen a privatizáció az országban, hogy biztosítsák azt, hogy a jogállamiság az gyökeret verhessen, akkor nekünk is biztosítani kell azt, hogy azok az emberek, akik ezt kérik, kapjanak támogatást és azokkal kell nekünk keresni a, a kapcsolatot, akik helyben is látják van a problémát, tehát velük kell karöltve felnyitni a kormánynak a, a szemét. Tehát szakértői szinten nagyon fontos a kormánynak, a résztvevőinek is felnyitni a szemét, rámutatni a hibákra, a hiányosságokra, és bízunk abban, hogy ebben továbbra is támogatni fognak bennünket. Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Köszönjük szépen. Valaki még? Akkor Korosztelova asszony, hagyj állapítsa meg még egyszer, hogy beszámolóját nagy érdeklődéssel fogadtuk mind ami a módszerét, mind pedig az információkat illeti nagyra becsüljük a munkáját. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy milyen nyomást gyakorolnak Fehér Oroszországban, és hogy a média szabadság nyomokban sem ismerhető fel. Ezt a fajta nyomást azt hiszem, hogy csak úgy lehet értékelni, hogy ez az ország vesztét okozza. Mindenképpen bátorítani kell azokat, akik ezen felépnek, hogy folytassák a munkájukat. Jó, akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra, az ukrán helyzetre, valamint az EU-s ukrán közötti társulási megállapodás kilátásairól szól majd az eszmecserénk. politikai foglyok, egy nagyon fontos téma. Nem ugyanaz az irány, de hasonló az irány. Vigánd úrnak adnék szót először, hogy tájékoztasson bennünket a helyzetről. Also, Herr Tanok möchte gerne... Tanok szeretne bevezetést adni a vitához. Igen, valóban a lengyel kollégáink egy egyben hiányoznak. Kutkó úr, Vladov úr sincs itt. Úgy látszik, hogy lezárták a repteret? Varsóban? Charles, akkor tessék. Elnök úr, sajnos Vigodka úr késik, valószínűleg valahol dugóba került úton van ide. Közben azonban megkért engem arra, hogy egy pár kérdést tegyek föl Vigand úrnak az ő nevében, amelyet fel fogok olvasni. Szeretnénk hallani öntől, Viland úr, hogy a társulási megállapodás következő technikai szintje mi lesz az aláírás előtt. A tanácson belül milyen a hangulat annak összekapcsolása területén, hogy a társulási szerződést összekötjük Timosenko asszony fogvatartásával, mi lesz a B-terv, amennyiben nem tesznek eleget a feltételeknek a társulási megállapodás elő aláírásához, el lesz-e halasztva, a jelenlegi PCA fog életben maradni, a parlamenttel való kapcsolatot milyennek ítéli meg, -e a parlament a szöveghez, átmeneti intézkedések körül be tud-e számolni, és az ajánlások mely részét sikerült elfogadni vagy megvalósítani a külügyi szolgálat kontextusában. Következő hónapokra, tehát milyen munkája lesz a külügyi szolgálatnak, ezek lennének a legfontosabb gondolatok, amelyeket a most jelen, nem jelenlévő raportőr szeretett volna hallani. Köszönöm szépen, akkor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm úr, Tenok úrnak is a sok kérdést. Tehát nem vagyok teljesen biztos abban, hogy mindegyekre végleges választ fogok-e tudni adni, hiszen ez nagy mértékben függ attól, hogy Ukrajnában a következő hónapban merre veszik az irányt a fejlemények, és milyen döntések születnek. A múlt heti ülést követően, a Strasbourg ülést követően, amikor Füle biztos úr és Popovski főtitkár a parlamenti illetékesekkel ült a tárgyalóasztalhoz, az Európai Parlament részéről. Azt gondolom, hogy tényleg itt az ideje, hogy az AFET eh, Ukrajnát újra napirendjére vette. Az európai parlamenti képviselők érdeklődését nagyra értékeljük a témában, és tudjuk, hogy eh, az utóbbi hetekben sokszor tettek látogatást. Ukrajnában Schulz eh, elnök úr eh, kezdeményezésére és Azalov miniszterelnök meghívására májusban, ami az együttműködési tanács keretében történt. Pat Cox korábbi elnök és Kvasnyevski elnök úr is felléptek Timosenko asszony ügyében. A külügyi szolgálat is támogatást nyújtott ahhoz, hogy a támogató intézkedések és a támogató kezdeményezések átültetésre kerülhessenek. A két korábbi elnök, Lucsenko úr és Ivasenko úrnak az ügyére is ki fog terjedni, és bízunk abban, hogy a korábbi minisztert Filicsukra is sor kerülhet majd. Nyomon kell követni az eseményeket, amennyire erre esély kínálkozik. Tenök úr kérdéseire válaszolva további kérdéseket is hozzáfűznék az ukrán helyzettel kapcsolatban, és ez már mindjárt megvilágítja majd azt, hogy milyen kilátások nyílnak a megállapodás alá írására. A májusi találkozót megelőzően az EU 27-ek külügyminisztere is megvizsgálta a jelen politikai helyzetben a forgatókönyveket, ismerik az ukrán helyzetet, és értékeltük is május 24-én. Ugyanakkor Ukrajna ugye lassan választási kampány elé néz. Októberben lesznek a választások. Ez lesz a lakmusztesztje annak, hogy felmérehessük, hogy a hatóságok mennyiben tartják be az elkötelezettségüket a tekintetben, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően tartják meg őket. Nagyon sok EBESZ megfigyelőt hívtak meg, és ki kell használni most a lehetőséget, hogy a választások fermi voltát és szabadságát megvizsgálhassuk nyilván nem csak a választás napján, hanem azt megelőzően is. Szeretném még egyszer megerősíteni, hogy az EU eltökélt az EU-ukrán kapcsolatok fenntartásában és elmélyítésében, és ebben minden EU-s intézmény egyetért. A társulási megállapodást március 30-án indítottuk útjára, Ez a gazdasági és kereskedelmi lehetőségeket is kiteljesíti, és az ukrán reform agendát is felgyorsítja. A gazdaságra és a társadalomra is pozitív hatása lesz, amennyiben pozitívan hajtják végre. A főtárgyalók mindkét oldalon úgy értékelték, hogy ez az a legambiciózusabb szövege az EU-nak, amit egy harmadik országgal szemben kidolgozott. Nagyon fontos, hogy a közös értékeket mindkét fél tiszteletben tartsa, hiszen a megállapodás révén a kereskedelmi lehetőségek szaporodnának, és azt gondolom, hogy az ukrán politika is egy magasabb szintre emelkedhet hogyan tudjuk elérni, hogy működjön ez a megállapodás. Fontos, hogy legyen egy olyan stratégia, hogy a szelektív igazságszolgáltatás, amit Timosenko ellen is alkalmaztak, az végre háttérbe szoruljon, és ne alkalmazzák a jövőben. Lényeges az is, hogy a parlamenti választások, ahogyan mondtam, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően kerüljenek megrendezésre, és az elmaradt reformok amelyekben megállapít, megállapodtunk 7 éve korábban már Ukrajnával, azok végre megvalósuljanak. És a közös társulási megállapodásban is lefektettük ezeket. Ez egy nagyon fontos eszköze lenne arra, hogy az, a megállapodás az életbe léphessen, a mély és átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás mellett. A belső fejleményeket szomszédos országban nyomon kell követni, Ugye a korábbi kormány tagjai ellen Timosenkot említeném itt, a belügyminiszter Lysenko, Ivasenko videmi miniszter, korábbi miniszter és Filipcsuk miniszter ellen is vannak még ilyen ö, folyamatban lévő perek, fogva tartják ezeket a volt minisztereket. Nagyon fontos, hogy továbbra is fókuszáljunk Kievre, és fenntartsuk a mostani nagyon intenzív dialógust. Vannak olyan területek, ahol már elő, előrelépéseket könyvelhetünk el. Van egy stratégiánk, a közpénzek felhasználásának reformját célozná ez a reform ami egy fontos költségvetési segítség lenne Ukrajna számára. Aztán az igazságszoltatás reformja, az üzleti környezetnek a javítása ugyanide tartozik. A gáztranzit kérdése, a naftogáz reformja nyitott kérdés mi is. modernizálni kell a gázhálózatot, és nyilván ennek a kondícióit meg kell teremteni ezeknek a reformoknak. Vannak területek, ahol van előrelépés, mint a vízumliberalizációs cselekvési terv, ami az EU-ukrán kapcsolatokat életben tartja. Az oktatás, a civil társadalom támogatása, a környezetvédelem, a közlekedés ugyanolyan terület, ahol előrelépéseket látunk. Nagyon fontos lépéseink vannak még, azonban ezeket már említettek, a parlamenti választás, illetve a szelektív igazságszolgáltatás kérdése. Tehát bármi is lesz az eredmény a választások után, továbbra is várjuk Ukrajnában az előrelépéseket ezen a téren, hiszen magyarázkodni nem elég. Nem volt fair a Timosenko, Lusenko és Ivasenko elleni per nem volt átlátható. Tulajdonképpen a vád és a védelem egyáltalán nem egyenlő esélyekkel szállt itt harcba. Szisztemikus problémáról van szó, és a bűnügyi törvénykönyv reformja is szükséges lenne még. Ez nem történt meg eddig. Nem szabad fogva tartani a védőket, mindaddig, amíg a védenceket, mindaddig, amíg nem született végleges döntés. Az emberi jogok hoz hozzá kell sorolnunk a, az egészségügyi ellátást, ennek a biztosítása Timoshenko asszony esetében nagyon sokáig váratott magára. Az új büntetőjogi eljárások a törvénykönyvének az elfogadása az pozitív, de ezek az eljárások, a későbbi eljárások összhangban kell, hogy legyenek ezzel a most elfogadott új bűnügyi eljárási törvénykönyvvel. A főügyész, az államügyész, az igazságszolgáltatási rendszer, vonatkozásában nagyon sok ajánlást fogalmazott meg a Velencei Bizottság. Nyilván a reformoknak a végrehajtásához átfogó megközelítésre van szükség, hiszen említettem már a szisztemikus problémákat, csak holisztikus modellel lehet átalakítani a fennálló rendszereket, akkor lesz sikeres a reform. a társulási megállapodás specifikus pontjaira nem térhetek rá anélkül, hogy ne szólnék a, az energiaszektor érintő viták lezárásáról, le nem zárásáról. Jelenleg is perek zajlanak, és nyomon fogjuk kísérni ezeknek a, az alakulását. Az Európai Parlament az AFET jelentés alapján kérte azt, hogy a társulási megállapodásra vonatkozó technikai munka minél hamarabb kerüljön lezárásra. Örülünk annak, hogy egyetértünk nagyon sok pontban, pontban és a szövegnek a jóváhagyása már jó úton halad. 1200 oldalról van szó nagyjából. Ezzel az egyik legambiciózusabb és legátfogóbb megállapodás van most ágyalás alatt harmadik országgal, és nyilván nem szeretnénk ezeket az erőfeszítéseket eltékozolni. Szeretnénk, hogyha aláírnák ezt a megállapodást, hiszen ezzel átfogó modernizációs motor indulhatna el Ukrajnában. Ez Ukrajna számára és az EU számára is pozitív hozatékkel bírna, és a keleti partnerség is hasznosnak ítélné. A tanács kezében gyakorlatilag a döntés és azon kritériumok alapján, amelyeket elmondtam, parlamenti elnök választás, szelektív igazságszolgatás és a reform erőfeszítések alapján fog majd dönteni. A külügyi szolgálat a bizottsággal közösen, amennyiben majd a technikai munka lezárásra kerül, javasolni fogja az aláírást, és a tanács lesz, aki döntést hoz, hogy eljutunk-e az aláírásig, vagy sem. A tanácson belüli hangulat, ahogyan ön eh, fogalmazott, tenokor, ami az időzítést illeti, az aláírás tekintetében. Hát itt nincs konszenzus, hiszen az ukrajnai fejleményektől függ, hogy merre haladunk tovább. Hogyha a három lépés, amelyről beszéltem, megtörténik, akkor azt gondolom, hogy meg lesz a hangulat ahhoz, hogy azt javasoljuk, hogy írjuk alá ezt a megállapodást. és Ukrajna is úgy látja, hogy a választásokat megelőzően nem lesz aláírás. Az AFET mindig is támogatta az emberi jogokat, az jogállamiságot, mint nagyon fontos kritérium ahhoz, hogy megállapodást írjunk alá Ukrajnában, és remélem, hogy önök is támogatnak bennünket a munkákban, de Kiev fogja meghatározni azt, hogy merre is haladunk majd tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vígand úr. Már csak kevés időnk van. Éppen ezért egybe fognám a három kérdést. Ludkiszki úr, jelentéstevő, ugye? Először neki adom meg a szót. Uh, thank, you. First, let me uh, Először is köszönetet szeretnék mondani Vigand úrnak, hogy eljött az ülésünkre és megosztotta a tudását velünk ezekben a fontos kérdésekben, hiszen itt egy nemzetközi vált ügyről van szó. Amikor elkezdtünk dolgozni ezeken az ajánlásokon, akkor még bizakodóak voltunk, azt gondoltuk, és még mindig azt gondoljuk, voltak éppen, hogy Ukrajna számára meghatározó, és az Európai Unió számára is hogy legyen társulási megállapodás, ezen a területen mozduljunk előre, illetve Ukrajna is demokratikus országá váljon. Ezeket a remé- ezek a reményünk szerte foszlottak az elmúlt hónapban, éppen ezért kíváncsi voltam arra, hogy most mi is történik, mit várhatunk az elkövetkezendő időben. Ez a szöveg 1200 eh, oldalas, éppen ezért nem furcsa, hogy vannak benne olyan részek, amelyek előrelépésről tanúskodnak, viszont a legfőbb reformok, a választási reform, illetve a szelektív igazságszolgáltatás az alapelemei a jogállamiságnak, viszont mindez az előrelépés, amelyről hallottunk, amit sikerült elérni Ukrajnában, nem ugyanezt tükrözik, mint ami alapján um, elkészítettük a ajánlásainkat, illetve a társulási szerződést, hanem A helyzet rosszabbodott a kiinduló ponthoz képest. So uh, uh, uh, you quite uh, prudently uh, Ön óvatosan that the, the answer is to the timetable, but elkerülte a kérdést, ami a menetrendet illeti, de én üdvözölnék némi tájékoztatást, ami a játékteret illeti, európai parlamentként és európai politikusokként. Hogyan tudnánk felgyorsítani ezt a folyamatot? Hiszen nem áll érdekünkben az, hogy az ukrajnai helyzet rosszabbodjon. És remélem, hogy tehetünk még az ügy érdekében. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich teile... Köszönöm szépen, elnök úr. Szinte teljes mértékben egyetértek Vigandúrral. A szelektív igazságszolgáltatás, illetve a perek elkezdése, valamint a választások lakmusztesztjei annak, hogy kiderüljön, minden megfelelő irányban halad-e. Én örülnék annak, hogyha egy új büntető törvénykönyv születne, de egész amíg ügyvédek, bírák és ügyészek politikai utasításokat kapnak, akkor ezek a perek sem érnek túl sokat. Ami a választásokat illeti, tegnap új dolgokat tudtam meg. Négy ellenzéki pártát találkoztam napközben, az esti foci, foci meccs előtt, és ők utaltak arra, hogy már most is vannak, nem csak Lembergben, hanem Harkivban is, potenciális ellenzéki jelöltek, ket vádolnak azzal, hogy bűncselekményeket követtek el, megpróbálják így távol tartani őket a választásoktól, tehát éppen ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy erre odafigyeljünk. Amit pedig Kvasnyevszki és Cox urakat illeti, én örültem volna annak, hogy a Kvasnyevszki úr eh, nem ad interjút a gazetta borcsában, nem az ő feladata az, hogy arról gondolkodjon, hogy vajon kinyeri meg a választásokat Ukrajnában, és jó lett volna, hogyha visszafogott, eh, hogy azzal kritizálja a néppártot, hogy vannak szövetségesei, korábbi kommunista miniszter, személy szerint nagyon jól manőverez, és pincsukkal és más oligarchákkal van összeköttetésben, tehát jó lenne, hogyha nem kritizálná azt a pártot az Európai Unióban, amely nem hajlandó ezekben a struktúrákban részt venni, tehát jobb lett volna, ha hallgatott volna, és a felszabad választásokat nem tartom valószínűnek, illetve lehetségesnek, addig, amíg ellenzéki vezetők börtönben vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy Harms asszonyjal az elmúlt héten nagyon bátor módon álltak ki a jogállamiság mellett Ukrajnában. Eh, Elnök úr, Nekem nincsen kérdésem, hiszen mindez, amit Vigand úr elmondott, világosnak, konzekvensnek és megfelelőnek tartottam. Ezt a frakcióm nevében csak támogatni tudom. Szeretnék egy kis betekintést adni. Alkalmunk volt Hans asszonyjal együtt, két és fél órán keresztül Júlia Timosánkóval beszélni, őt meglátogattuk, utána Azarov miniszterelnökkel is. Egyrészt Júlia Timosánkó köszönetét szeretném továbbítani az Európai Parlamentnek. Ő nagyon örül annak, hogy ilyen világos és szolidaritás, szolidáris magatartást tanúsítunk vele a néppárti frakció Strasbourgban szervezett tüntetést, ő ezt követte a televízión keresztül. Egy bátor nőről van szó, aki a beteg ágyából tudta egyesíteni az ellenzéket, tíz párt e, egyesült, és ők Júlia Timosánkot teszik majd a lista első helyére a választási küzdelemben választási küzdelem már most elindult, és ez nagyon nem fair módon történik. Megpróbálják eh, lefékezni a jelölteket különböző csomagokkal, illetve eh, pénzadományokkal próbálják meg a közvetlen jelölteket védeni, és Európai Unióként már most foglalkoznunk kell ezzel a választási küzdelemmel, hiszen egy hatalmi küzdelemről van szó. Az ellenzék elmondta azt, hogyha abszolút többséget kap, akkor Janukovics eh, ellen eh, bizalmatlansági szavazást kezdeményez, tehát várható a 2004-eshez hasonló helyzet, hiszen eh, itt is manipulációról van szó. Júlia Timosenko helyzethez képest jól van, ő is köszönetet mondott a a kancellárasszonynak hiszen a Serité és más szövetségek sokat tettek annak érdekében, hogy megfelelő orvosi kezelésben részesüljön, megfelelő eszközöket bocsátottak a rendelkezésre orvosi szempontból. Ő igazából egy pszichoterror alatt van itt a kórházban, egy felügyelt területen, 24 órán keresztül figyelik és monitoron keresztül figyelik őt a tisztek a szomszédos szobákból, tehát ilyen feltételek mellett nem gyógyulhat meg valaki, mint ahogy börtönben sem. Ezen kívül van még egy másik kampány is, a miniszterelnök hasonló módszereket használt, mint Putyin Hodokovszkival kapcsolatban, akit gyilkossággal bírál, a jogállamiságban mindig az ártalmatlanság vél, vélt elve kell, hogy érvényesüljön, de a diktatúrában az igazságszolgáltatása van szükség. Az a robbal folytatott megbeszélésen úgy tűnt, hogy a, a kormány háttal áll a falnak. Ők szeretnének társulási megállapodást, viszont politikai szabadságjogok nélküli szabad kereskedelem nem mentes felénk nézve sem, vagy ránk nézve sem. Fontos, hogy ne torbuljon senki hírneve. Júlia Timosenko az elnökhöz intéz majd kegyelmi kérvényt, ezzel azonban bevallja bűnösségét, de nem vallhat be egy olyan bűnösséget, amit nem lát. Az ő sorsa nem olyan fontos, mint mások sorsa. Jurili Szenko korábbi belügyminiszter mm, hepatitis kapott a kórházban, életeszélyes állapotban van. Senki nem tudja megmondani, hogy hogy kaphatott a börtönben hepatitis, de Ukrajnában az ellenzéki politikusok ilyen eh, titokzatos módon betegszenek meg, nem első alkalommal került erre sor a parlamenti választások. A legfontosabb pont, amivel foglalkoznunk kell, a szelektív Um, igazságszolgáltatás áldozatait is fel kell deríteni, ezeket az ügyeket fel kell deríteni, és ezek az alapvető pontjai a jövőbeni fáradozásainknak. Köszönöm szépen. Yes, thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az információt, a szelektív igazságszolgáltatást is megemlítette. Vannak további pontok, amelyek jelenleg zajlanak Ukrajnában május 20-án. Az első kievi gay parade szerettem volna részt venni, de ezt törölték, és két szervezőt nagyon súlyosan összevertek. Ukrajna nem garantálja a gyülekezés szabadságát, nem volt hajlandó megvédeni 80 ember békés felvonulását néhány száz eh, radikálissal szemben. Az ukrán parlament eh, anti-homoszexuális eh, törvénytervezetet vitat, és két fiút is el akarnak ítélni, akik olyan újságokat árultak, amelyek információkat tartalmaztak homoszexuálisokról. Hát a gay ride -ok ilyen ö, típusú megtámadása alapvető Európai Uniós értékek ö, megtámadását jelenti, a szabadság, véleménynyilvánítás szabadság, sajtószabadság, gyülekedés szabadságának sértését, és szeretnénk öntől hallani, hogy ezzel hogyan próbálnak megfoglalkozni. Uh, uh er- er- Elnök úr, rövid leszek. Az ALDE frakció koordinátoraként szeretném elmondani azt, hogy a külügyi szolgálat álláspontját, Vigandúr álláspontját teljes mértékben támogatjuk, és nagy figyelmet szentelnek arra, hogy javítani lehessen azon, amit ön nagyon finoman szelektív igazságszolgatásnak nevezett teljes mértékben támogatjuk ezt. Bizonyára tudja azt, hogy mind a frakció vezetőnk Guy Verhofstadt, mint pedig Hans van Balen, a Liberal National vezetője, ő is támogatja ezt, és szeretnénk egy hosszasabb tárgyalást Timosenko asszonynal, és mi is láttuk azt, hogy milyen szörnyű körülmények között tartják fogva Timosenko asszonyt a kórházban de hát ön mindenképpen élvezi a teljes támogatásunkat a frakciónk részéről. Well, thank you very much for your support for... Köszönöm szépen a támogatásukat, a megközelítésüket. Az a benyomásom, hogy minden politikai frakció támogat engem, és ez nagyon fontos, mert ez képezi alapját a keleti partnerségünknek. Azokkal a partnereinkkel tudunk működni, akiknek magas az ambíciójuk, és akik szeretnének eh, elmélyülő kapcsolatot képíteni velünk. Amikor Legutko úr azt kérdezte, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe lehet, nos, úgy gondolom, hogy nagyon sok szerepük lehet, és már most is gyakorolják ezt a szerepet azáltal, hogy vizsgálatot gyakorolnak azzal kapcsolatban, mit tettek Ukrajnában. Az elnök úr is rámutatott erre. De a későbbiekben, hogyha eljutunk arra a pontra, és remélem, hogy el fogunk jutni arra a pontra, amikor a tanács mérlegelni fogja az átmeneti alkalmazás. Tudjuk, hogy ehhez aláírásra van szükség, tehát döntést kell majd hozni. Tudom, hogy a kereskedelmi biztos azt mondta, hogy ha bár még nincs ez benne a szerződésben feltétlenül, de konzultálni kíván az Európai Parlamenttel még azelőtt, mielőtt bármilyen fajta javaslatot tenne a tanácsnak arról, hogy lépjenek előre, vagy sem, vagy sem. Formális jogunk van a szerződés értelmében a ratifikáció, és a ratifikáció természetesen egy olyan folyamat lesz, amit az Európai Parlamentben is meg kell tennünk, akár csak a nemzeti parlamentekben. Tehát az európai fél azt tudja, hogy nem léphet életbe mindez anélkül, hogy ne változza nagymértékben a politikai helyzet, mielőtt ne lennének demokratikusan megválasztott parlamenti képviselők. És amíg nem győződünk meg arról, hogy tényleg javult a politikai és jogi helyzet. Néhány választ Gáler úrnak tudjuk azt, hogy egy új büntetőjogi eljárásnál nem sikerült elérni mindazt, amit szeretnénk volna elérni, viszont ilyenfajta büntetőt semmit elérni. A jelenlegi büntetőtörvékön a szovjet időkből származik Ukrajnában, és mégiscsak előlépés az, hogy sikerült itt előlépni. A korábbi kormány ezt nem sikerült elérnünk, és továbbra is ügyelnünk kell arra, hogy ezt meg is valósítsák, és erre van, ezért van szükség a többi törvényre is. Igaza van abban, hogy a konkrét végrehajtásnál, a bírók kinevezésénél, az ügyészek kinevezésénél, az új törvények alkalmazásánál figyelnünk kell. Az első teszt az pontosan ezek a e, nagyon is látható esetek lesznek, amelyekről is említést tett. Cornelissen asszony is feltett egy kérdést. Az a helyzet, hogy a kisebbségi jogok sérülnek, nagyon zavaró körülményeket láttunk Kijevben, amikor meleg aktivistákat bántalmaztak, és lehet, nem tették lehetővé a felvonulásokat, és a rendőrség teljes passzív volt, és a főképviselő is kiadott egy közleményt ennek kapcsán, kifejezte aggájait, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a diszkrimináció tekintetében a viza mentesítés kapcsán is van egy olyan átfogó követelmény, amely előírja azt, hogy megfelelő jogszabályok szülessenek amelyek figyelembe veszik az Európai Tanácsi Egyezményeket, illetve a megkülönböztetés ellenes európai előírásokat is. Tehát ehhez mindenképpen politikai akaratra és bátorságra van szükség, hogy ezt sikerüljön véghez vinni, és láthattuk azt, hogy Moldáviában is mennyi erőfeszítésbe került az, hogy sikerüljön egy egyenlősségi és egyenlőségi törvényt eh, létrehozni. Reméljük, hogy ugyanezt meg tudjuk majd tenni más országok esetében is, azon országok esetében, amelyek az Európai Uniótól keletre vannak. Ilyen lépésekre van szükség a vízum mentesítési folyamat során. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vigand úr. Köszönöm szépen a kedves kollégáknak is ezt a vitát. Én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Cox elnöknek szeretném megköszönni azt, amiért ilyen visszafogottan képviseli a feladatát, és abból indulok ki, hogy az eljárás, ez az egész mandátuma során így megmarad. Másodszorban Vigand egyetértek, és a kollégák is elmondták azt, hogy az az érdekünk, hogy olyan fejlődés jöjjön létre Ukrajnában, amivel ez a szerződés életbe léphet. Vigand úr joga mondta azt, hogy mindenképpen szükség van a parlamentes ratifikációs folyamat szempontjából. Az ukrán fél kertjében van a labda, úgy gondolom, és hát most csak ő tud belerúgni ebbe a labdába. Szeretném kifejezni még egyszer azt, hogy eh, amit Schulz úr is elmondott, hogy egyfajta szelektív igazságszolgáltatás tapasztalható, és ezt már regionálisan alkalmazzák, ezt, ezt mi látjuk. Nem csak Timosenko asszony esetében van ez így, hanem más fontos politikus esetében is, és felmerül az a kérdés is, hogy mi történik majd a helyi jelöltekkel. Ők nyomás alatt állnak, előfordul az, akik segíteni kívánnak, ők is nyomozás alá kerülnek. Egy dolgot szeretnék azonban leszögezni nem szabad választásokról van szó akkor, hogyha ha, még akkor is, hogyha minden ö, jól történik a választás napján, akkor szabad egy választás, hogyha az ellenzék képviselői is jelöltethetik magukat bármilyen körülmények között. Szerintem ez is az tartozik a választás megfigyeléséhez, nem csak maga a választás napja, amikor esetlegesen minden tisztán zajlik technikai szempontból. Úgy gondolom, hogy ezt egyértelműen nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy ezt is szeretnénk majd megfigyelni. Hogyha megfelelő lesz a felődés, akkor egészen biztos, hogy az Európai Parlament gyorsított eljárásban fogja ezt megtárgyalni. Tehát rajtunk ez nem fog múlni, és remélem tényleg, hogy sikerül belátásra jutniuk majd abban, hogy ne legyen egy rossz fejlődés Ukrajnában, egy olyan fajta rossz fejlődés, amely az emberek szabadságát, illetve az emberek jólétét sérti. És mindenképpen erre kell ügyelnünk. Köszönöm szépen Vigánd úrnak, minden jót kívánok önnek, megmutatta ön ma azt, hogy tényleg ismeri a szakterületét és a munkáját.